Ezzel együtt kell élnünk. Létezik a kockázat. És ez a tervezés része. Köszönöm szépen! Köszönöm, köszönöm. Most pedig elmondom, hogy holnap lesz a következő ülés. Holnap, május 19-én 9-től 1-ig, és 3-tól fél 10-ig. A rend az Európai Parlament weboldalán megtalálható. Lerekeztem az ülést. Köszönöm a biztos úrnak, a kollégáknak, a tolmácsoknak és a közreműködőknek a munkát, akik ilyen sokáig maradtak. Jó éjszakát!